plenáris ülést, köszönöm szépen a részvételüket a szavazás során. A jegyzőkönyvet eljuttatjuk önökhöz. Jóváhagyásra a következő ülésszak elejéig. Ha nem lesz ellenvetés, akkor a mai állásfoglalások pedig megküldése kerülnek az illetékes hatóságoknak és szerveknek címzetként.